Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tíz percet vártunk. Remélem, hogy a kollégák hamarosan megjelennek, a Regi Bizottság többi tagja. Köszönöm szépen eh, azoknak, akik már, el is, akik már eljöttek, és üdvözlöm Önöket. Folytatjuk a napi rendel az első rendi pont egy véleménytervezet. Csufrida asszony a jelentéstövő. 2015. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről csalás elleni küzdelem. A szerződés 325-ös cikke szerint az Európai Bizottság minden évben kiad egy jelentést azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket hoztak a tagállamok az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmére és a csalás elleni küzdelemre. A jelentés a legtöbb policy területet le, e, fedi, a kohéziós politikát is. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság saját kezdeményezési jelentést készít a 2015-ös bizottsági éves jelentésről, és a Regi Szakbizottság ehhez véleményt készít. Jelentéstevőnk, vagy véleménykészítőnk, Csofrida asszony bemutatja a, jelent, a véleménytervezetét, a módosítások benyújtásának határideje november 14 déli 12 óra lenne, javaslatom szerint. Meg is, meg is adom a szót Csófrida asszonynak, és aztán az jelentéstevőknek tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a fifteen ös jelentésért a csalás elleni harc témájában, amelyből nagyon fontos adatokat tudtuk meg. 22 ezer 22 ezernél több alkalommal lehetett azt megállapítani, hogy csalás történt, illetve hogy nem megfelelő, hogy szabálytalanságok történnek, ennek egy része csalás. Ezek messze menő adatok, de azt gondolom, hogy sokkal alaposabban kéne elemezni a csalást, és arról is beszélnünk kell, hogy a csalás elleni küzdelemre milyen, hat, milyen eszközei vannak az Európai Uniónak. A cél tehát az, hogy még több információt tudjunk összegyűjteni. A parlament egyébként október 18-án rendezett is ezzel, erről a kérdésről egy eszmecserét. A főigazgatót is meghívtuk az Európai Bizottságtól, és különböző szakértőket, és a célunk az volt, mondom, hogy eszmecserét folytassunk. A csalásokkal kapcsolatos kommunikációt is elemeztük. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a adatokat, tényeket mindig kommunikáljuk, hogy hogyan, és ez is hozzásegített ahhoz, hogy javítani tudjuk a rendszert. Tehát a szabálytalanságok és a csalások esetén is ez az egyik legfontosabb eszköz. A helyi önkormányzatok és a tagállamok esetében a kiadások minősége néha megkérdőlezhető, de ne feledjük el, hogy ezeknek az alapoknak a kezelése a kohéziós politika egyik alapja. A csalásokról való kommunikáció nem új gyakorlat, ez egy nagyon fontos része a kohéziós politikának szerintem. Sajnálatos módon a jelentésben nem túlságosan részletesek azok az adatok, amelyek a kohéziós politikában előforduló csalásokról szólnak, de az elmúlt évekre vonatkozó felmérések azt gondolom, hogy egy rendkívül fontos időszakra vonatkoznak. Erre az időszakra végül is nem erre az időszakra nézve vannak azért adataink, de a korábbi időszakokat is szerintem jobban föl kéne deríteni. Az Olafnak egyébként van egy olyan osztálya, ami a strukturális alapokban előforduló csalásokkal foglalkozik. A tagállamok által Olafnak bejelentett csalások száma 22 ezer körül van, vannak olyan tagállamok, amelyek ezek, ezt osztályozták is. Úgy gondolom, hogy a tagállamok jogi rendszerének következménye az, hogy hány csalás van, illetve hány csalásra derül fény egy-egy tagállamban. Ezzel kapcsolatban ugye csoportosítani vagy osztályozni is lehet, sorba lehet állítani a tagállamokat. ne felejtjük el, hogy a tagállami nemzeti érdekek is azt diktálják, hogy a csalásokra mi hamarabb fény derüljön. A bizottságnak komoly döntési jogkere van a csalások kommunikációjával kapcsolatban. Egyáltalán nem igaz az, hogy aki több csalást kommunikál, az ott, ott több is a csalás, tehát ott korruptabb, a, korruptabb az adminisztráció, ez nem feltétlenül van így. Amíg ezeket a kérdéseket, tehát hogy melyik tagállamnak, milyen, hogy a tagállamoknak milyen módon kell a csalásokat kommunikálni, addig úgy gondolom, hogy nagyon veszélyes bármilyen következtetést levonni az adatokból. Ez még inkább igaz, hogyha belegondolunk abba, hogy az OLAF a jelzett csalásoknak csak egy töredékét archiválja, a többit szabálytalanságként könyveli el. Ez számukra nagyon érdekes, és el kell gondolkozni azon is, hogy a különböző folyamatokat ez mennyire megnehezíti. Tehát, úgy gondolom, hogy a közigazgatásnak egyrészt segíteni kell abban, hogy a szabálytalanságot ki tudja szűrni, másrészt pedig le kell egyszerűsíteni mindenképpen a kohéziós politikát. Ezek alapján, és tudván, hogy ez egy ilyen kényes kérdés, az adatok relativitása, tehát viszonylagossága azt hiszem, hogy nagyon fontos része a kohéziós politikának. Úgy gondolom, hogy mindenképpen ki kell javítani ezeket a problémákat, és így helyreállíthatjuk Európa pozitív képét, és azt gondolom, hogy ezzel segíthetünk azon is, hogy végre kilábaljanak az európai intézmények a válságból. A csalás azért súlyos, mert minden egyes polgárra káros hatással van, de úgy tűnik, hogy a tagállami a tagállami szervek, illetve az Európai Unió is megfelelően lecsap a csalókra. Az Európai Uniós alapokra vonatkozó csalásokra vonatkozóan sajnos nem ilyen egyértelműek, nem, nem ilyen egyértelmű a helyzet, tehát itt kéne hatékonyabb folyamatokat létrehozni. Hogyha javítani akarjuk a kohéziós politika, illetve a strukturális alapok felhasználását, akkor azt gondolom, hogy nem csak a személyekre, hanem a folyamatokra is koncentrálni kell, együtt kell működni a kezelő szerveknek, illetve a rendőri szerveknek. Például elképzelhetőnek tartom azt, hogy a finanszírozás kedvezményezetjei esetében egyfajta ellenőrzési lehetőséget kell adni a különböző tagállami szerveknek. Sajnos nem tudom, nem tudom hossz, meghosszabbítani ezt a véleményt, hiszen megvannak a keretek, de várom az elképzeléseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jakov Csicsúr, az első árnyék jelentéstevő aki Nikolaj asszonyt helyettesíti, ha jól tudom. Igen, igyekszem helyettesíteni kolléganőnket. Az Európai Uniós intézmények és a tagállamok feladata gondoskodni arról, hogy az európai költségvetés végrehajtása megfelel a szabályoknak, és megfelelő védelemben részesül. A csalás elleni harc, ez itt nagyon fontos, hogy a pénzek elérjék a valódi kedvezményezetteket. A kompetens nemzeti hatóságok verifikálják az európai alapok végrehajtását. A helyzet tehát milyen, milyen területen merül fel leginkább a szabálytalanság a közbeszerzések terén általában, Erősíteni kell az intézményeket vizsgálati illetékességgel és ellenőrzési illetékességgel kell őket felruházni ahhoz, hogy az Európai Uniós intézmények pénzügyi érdekeit megvédjék. Az Olafnak együtt kell működniük a tagállamokkal, de nem megfelelő a kommunikáció. Csökkenteni kellene a csalást és a pénzek visszaszerzését javítani. Az Olaf és a tagállamok közötti kapcsolat, kommunikáció tehát nagyon fontos. Tudatosság ébresztő intézkedéseket kell eh, tenni, kell hozni a csalás elleni intézkedésekről. Emellett javítani kell az átláthatóságot minden szinten, a projekt végrehajtásának minden szintjén, az Európai Uniós költségvetés végrehajtásának eh, szabályszerű meg, meg, eh, garantálása érdekében az Európai Unió tett egy javaslatot az európai ügyész hivatalának létrehozására, amely hivatal szintén segítene a csalás elleni harcban és a szabálytalanságok megszüntetésében vagy felderítésében. Köszönöm szépen. Demátó asszony, a következő árnyékjelentéstevő. Köszönöm szépen, elők asszony, megköszönöm a kolléga asszony munkáját. Ez egy nagyon fontos jelentés, hiszen az Európai Unió pénzügyi érdekeit kell valahogy megvédeni. Engedjék meg, hogy néhány gondolatomat elmondjam. Például egyetértek azzal, hogy igazi harmonizációra van szükség a szabálytalanságok csoportosítására vonatkozóan, illetve a beszámolási kötelezettségre vonatkozóan, de azt gondolom, hogy meg kell keresni a megfelelő egyensúlyt a beszámoltatási kötelezettség, illetve az arányosság között. Ne felejtjük el, hogy sok esetben a csalások a közbeszerzésekre vonatkoznak. Örülnék annak, hogyha a bizottság odafigyelne az Európai, bizottság, Európai Bíróság által megfogalmazott ajánlásokra. Egy rendszer dolgoztak ki. Nem a kohéziós politikában volt a legtöbb szabálytalanság, de hogyha teljes, az összes szabálytalanságot nézzük, nézzük, akkor mégis ki kell emelni a kohéziós politikában elkövetett problémákat, vagy megtörtént problémákat. Szeretnénk, hogyha a tagállami hatóságok, illetve a bizottság is folytatná a nyomozást, és megpróbálná megelőzni ezeket a család szabálytalanságokat. Ne felejtjük el, hogy a kohéziós politika a legközelebb az európai polgárokhoz, de rendkívül bonyolult, bonyolult a rendszer, nem megfelelően ellenőrzik ezeket a folyamatokat sajnos a régiók. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Van-e egyéb megjegyzés? Pressa asszony, tudom, az árnyék jelentéstevők részéről egyelőre. Renke asszonyt helyettesíti kollégánk, hogyha szeretne hozzászólni. Jó, akkor Presszó asszony, és aztán utána a többieknek. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani a kollégának, mert a vélemény nagyon pontos, és tele van jó gondolatokkal. A kohéziós politika esetében tudjuk, hogy sokszor támadják a szabálytalanságok és a csalások miatt. Sokszor azonban a közvélemény összekeveri a szabálytalanságokat a csalásokkal, és nyilvánvalóan nem esnek egybe, a, szabályt, a szabálytalanságok, szabálytalanságok száma nem esik egybe a szándékos csalásokkal. Egyetértek azzal, amit az árnyék jelentéstevő társaim elmondtak, a szabálytalanságok egy része, sőt nagy része annak tudható be, hogy rendkívül bonyolult az eljárás. Tehát lehet, hogy csak a pontosság sérül, vagy egy-egy kérelmező saját kútfője szerint egyszerűsíti a folyamatot. De úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság, a Regi Szakbizottság, vagy a Régiók Bizottsága közösen eszmecserét folytathatnának arról, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni a folyamatot, és így csökkenteni a szabálytalanságok számát. bizonyos szabálytalanságok esetében ugye kiderül, hogy nem csalásról, hanem tényleg szabálytalanságról van szó, ezekből kell kiindulni, és ezek alapján kell azt fölgöndölíteni, hogy mit kell leegyszerűsíteni. Sajnos sokszor az egyszerűsítési próbálkozások pont, hogy bonyolultabb folyamatokhoz vezetnek, ezt kéne megelőzni. A kolléga beszélt arról, hogy itt a kollégás beszélt arról, hogy itt Brüsszelben tartottunk egy eszmecserét az egyszerűsítésről. Ezt kéne folytatni, tehát további ilyen találkozókra van szükség. Hogyan lehet egyszerűsíteni a folyamatot, hogyan lehet csökkenteni a szabálytalanságok számát, illetve hogyan lehet pontosan elkülöníteni a szabálytalanságokat a csalásoktól. Hogyha két dolgot külön tudjuk választani, és ha lehető legjobban le tudjuk csökkenteni ezeknek a számát, az mindenképpen az egyszerűsítés hozzáadott értéke lenne. Ö, hozzáadott értéke lenne. Köszönöm még egyszer. Now, Mr. Hoppe. Köszönöm szépen, Hoppe úr, a néha szó. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ezek a témák nagyon fontosak. Azok a e, megoldások, amelyeket e, felkínálunk, ezek meghatározzák a kohéziós politika jövőjét. A jelenlegi programozási periódusra és a 2020 utáni programozási periódusra is kell gondolnunk. Van egy megjegyzésem, néhány megjegyzésem és néhány kérdésem is, ugyanis aggaszt engem a helyzet. mely tagállamok néznek szembe a legtöbb szabálytalansággal. Talán nem a szabálytalanságok számára lenne szükség, hanem inkább az összegre. Mennyi pénzről van szó? És mi okozza ezt? Megpróbálhatnánk-e esetleg összekapcsolni ezt a nemzeti költségvetési vagy nemzeti alapok végrehajtásával kapcsolatos csalásokkal. Hogyha hasonló típusú csalásokról van szó európai és nemzeti szinten, ez azt jelenthetné, hogy a tagállamoknak nem jó a igazgatási rendszerük, és és ezeknek a tagállamoknak kell segíteni a pénzügyi menedzsment, pénzügyi kezelés rendszerének javításában. Ami a csalást illeti, Fontos a hatékony forrásfelhasználásról is beszélni. A, a nem hatékony forrásfelhasználás is csalást jelent tulajdonképpen. Hogyha nem hatékonyan használjuk fel a pénzt, akkor semmilyen hozzáadott értéket nem e, adunk. Tíz évig én voltam felelős a helyi e, önkormányzatokért, egy helyi önkormányzaton dolgoztam, és európai alapokat hívtunk le. Én tudom a saját tapasztalatom alapján, hogy sokan ajándéknak tekintik az önkormányzatoknál az európai pénzt, nem tekintik úgy, mint az adófizetők pénzét. Azt gondolom, hogy többet kell, egy, nagyobb együttműködést kell kialakítanunk az európai polgárokkal, hogy ők megértsék, hogy itt az európai adófizetők pénzéről van szó. És hogyha csalásra kerül sor, akkor tulajdonképpen az adófizetők pénzét lopják el. Mondhatnék egy példát is. Mondjuk Tegyük fel, hogy van egy ö, régió, ahol egy helyi önkormányzat valamennyi pénzt ö, takarít meg. Sajnos ezt a pénzt nem ez a pénz nem maradott az önkormányzat számláján, hanem a pénzt vissza kell utalni a központi költségvetésbe. Hát akkor nem, egyáltalán ez nem ösztönöz senkit a megtakarításokra. Tegyük fel, hogy egy utat kell felújítani. Egy millió euróba kerül ez, de a helyi önkormányzat akár 900 ezerből is ki tudná hozni, de nem, ösztön, nem motiváltak abban, hogy olcsóbban végeztessék el a munkát, mert hogyha pénzt takarítanak meg, akkor az nem marad a, szájuk, a szemlájukon, hanem vissza kell küldeni a központi kormányzatba, a központi költségvetésbe hogyha megtarthatnák ezt a pénzt, akkor ez arra ösztönözné őket, hogy hatékonyabb munkát végezzenek. Egy másik fontos téma a decentralizáció. Véleményem szerint, hogyha az európai alapokat központosított módon tudjuk felhasználni, akkor a politikai pártok és a politikai szereplők behatása erre jelentős. Hogyha sikerülne decentralizálni a források felhasználását, és nagyobb felelősséget adnánk az önkormányzatoknak, akkor a csalások száma csökkenne. Elnök, szeretne még valaki hozzászólni? A pénzügyi érdekekről szóló jelentésről van szó éppen. Novákov úr most ért ide, gondolom ezért. Elnézést, hogy késtem. Egy másik ülésen voltam, ahol szintén nagyon fontos munkára került sor. Nos, ami ezt a jelentést illeti, szeretnék köszönetet mondani árnyék jelentéstevőnknek, kiváló munkát végzett. Azt hiszem, hogy ez a téma az egyik legfontosabb, amely az asztalunkra kerülhet. Sajnos rossz híreket kaptunk. Látjuk, hogy a szabálytalanságok az Európai Unióban több mint 30%-kal növekedtek. Ez, ez ezzel foglalkoznunk kell. A jó dolog azonban az, hogy tudjuk, hogy miért növekedtek a szabálytalanságok. Az egyik legfontosabb oka ennek az, az, hogy a legislatív folyamat nagyon bonyolult. Szabálytalanságokról beszélünk, és nem a csalásról jelen pillanatban egyelőre. Úgyhogy milyen megoldásokról ö, számolhatunk be? Az egyik a, ö, az egyszerűsítés. Örülök annak, hogy a Regi Szakbizottságban ez prioritás. Emellett szorosabb együttműködésre van szükség a tagállamok között, hogy el tudjuk kerülni, hogy ezek a gyakorlatok szabálytalanságokhoz vezessenek. Ez már egy jó kezdet. Javítanunk kell a partnereink között a tudatosságot erről a témáról, tehát tájékoztatnunk kell őket erről. Nem segít a bizalmat kiépíteni az, hogyha évről évre egyre növekszik a csalások, illetve a szabálytalanságok száma. Amikor Európai Uniós alapokat osztunk szét, a kezdve, kedvezményezettek a források 10%-át használják fel, 30% a szabálytalanságok aránya, ez egyáltalán nem jó, ezzel nem lehet a bizalmat növelni. Azt hiszem, hogy a vélemény, a jelentés kifejezetten kiegyensúlyozott, és várom az együttműködést. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Andrea Bordoni van itt az Olaf részéről, megadom a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkit üdvözlök, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én vagyok az egyik főtárs jelentéstevője a jelentésnek, és én a statisztikai részsel foglalkoztam. És hogy jobban megvilágítsam a jelentés statisztikai részét. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentés, ami azt illeti, a jelentés arról szól, hogy milyen intézkedéseket hoztak a tagállamok a csalás eh, és a szabálytalanság elleni harcban. Két része van a jelentéstek. Az egyik a policy eh, oldal, a policy intézkedéseket, eh, kezdeményezéseket és intézkedéseket világítjuk meg, amelyeket Európai Uniós tagállami szinten hoztak a csalás és a szabálytalanság elleni harcban, annak érdekében, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védjék. Másik oldalon pedig az eredményekről számolunk be, amelyek a szabálytalanságok és az esetleges potenciális csalási esetek, amelyeket a nemzeti hatóságok felfedtek és jelentettek a bizottságnak. Hangsúlyozni szeretném, hogy az OLAF, amely a szabálytalanságok kezelésével foglalkozik, ezt az Ebben az esetben az Európai Bizottság szolgálataként lép fel. Ezt az információt megkapjuk, feldolgozzuk és tájékoztatjuk önöket és a tanácsot eh, erről, ezen a jelentésen keresztül eh, a helyzetről. Ez az első lépés. Ebben az összefüggésben meg kell érteni, hogy miről szól a jelentés, és az adatok miről szólnak a jelentésben. A második elem a homogenitás, illetve az adatok összehasonlíthatósága. Mindenkit biztosíthatok arról, hogy ebben az összefüggésben nagyon fontos munkát végzünk az év során nemzeti szakértőkkel működünk együtt 14 tagállamból, hogy felülvizsgáljuk azokat az iránymutatásokat, amely, amelyek már léteznek ugyan, és ezeket a legnagyobb, a legfontosabb problémákra koncentráljuk, amelyek a jelentésben felmerült esetekből levonhatók. Holnap a nemzeti szakértőkkel lesz egy újabb találkozónk, és dolgozunk ennek a végső jelentésnek, anyagnak a kidolgozásán. Reméljük, hogy az év végéig, vagy legkésőbb a következő év elejére ezt sikerül összeállítani. 2016. április eh, elsőjén a szabálytalanságok kezelésének új rendszerét vezettük be. Ennek ettől azt reméljük, hogy a nemzeti hatóságok könnyebben hozzáférnek ezekhez az információkhoz, és ebben az összefüggésben igyekszünk megfelelő jelentéstételi eszközöket használni. Ami a bejelentett szabálytalanságok csökkenését vagy növelését illeti, mindig nagyon nehéz azonosítani a, ezen esetek okát. Ezek a ezek a szabálytalanságok általában az elkövetés után három évvel merülnek fel, illetve három éve később derül ki, hogy ezekre sor került, tehát 2015-ös jelentésben a 2012-es csalásokról, illetve szabálytalanságokról van szó, ezt sem szabad elfelejteni. Mindig nagyon sok oka lehet a csökkenésnek vagy a növekedésnek, próbáljuk ezekre, próbálunk ezekre kitérni a jelentésben, azt hiszem, hogy többé-kevésbé világosak voltunk ebben, a több éves programok és az éves programok között is vannak különbségek. A kohéziós politika több éves program, van egy, nem, egy természetes trendje, ahogy a programok e, e, e, megvalósítása előre halad, annál több forrás kerül kiadásra, elköltésre, és annál több szabálytalanság merülhet fel. Ez is okozhatja a a növeked, ez is okozhatja azt, hogy látjuk bizonyos néhány évig folyamatosan emelkedik a szabálytalansági arány, és aztán lecsökken, aztán csökken. Aztán két tagállam, Spanyolország és Írország, azok a tagállamok, amelyek sokkal később jelentették a szabálytalanságokat, mint ahogy kellett volna. A szabálytalanságok 36 százaléka kohéziós politikához kapcsolódik a 2015-ös jelentésben ezt is figyelembe kell venni. Végül nem akarom túlságosan rabolni az idejüket, ami a szabálytalanságokat, illetve a bejelentett csalást illeti. Itt egy olyan elemen dolgozunk, amelyet kezdtünk, elkezdtünk elemezni egy bizonyos aspektusból az elmúlt években. A csalás feltárása nem egyszerű. Mindig a csalás e, egy elemére koncentrálunk, e, ez a szándékos magatartás. A második e, elemet viszont gyakran elfelejtjük, ez pedig a megtévesztés. Hogyha valaki akár szájberbűnözés, vagy más strukturális alapokhoz kötött csalás vet fel, azok általában benyújtanak bizonyos tanúsítványokat, számlákat, dokumentumokat, amelyel el akarják fedni a csalást, tehát ezek a dokumentumok, anyagok, számlák elsőre teljesen rendben lévőnek tűnnek, és csak miután kereszt ellenőrzésre kerül sor, és mélyreható elemzésre kerül sor, csak akkor derül ki, hogy egyes esetekben, hogy csalásra kerül sor. Amikor a csalást felfedtünk, ez azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy az ellenőrző eh, szerveink méreható elemzést végeznek. Ez tehát egy indikátor arra vonatkozóan, hogy a csalás elleni, eh, eh, csalás elleni hatóságok működnek. Sokkal inkább aggaszt minket az, hogyha egy tagállam arról számol be, hogy egyáltalán nincs csalás, vagy nagyon alacsony szintű csalás van ahhoz képest, hogy mennyi pénzt kapnak. Mert ne, nem akarok most jó vagy rossz tagállamokról beszélni, de amikor is, de hogyha egy bizonyos időszakon belül egyáltalán nincs csalási jelentés, az kifejezetten gyanús egy tagállammal kapcsolatban. A jelentésünk egyébként részleteiben beszámol erről, és a hátterek, hátteret meg tudja adni. Ami az egyszerűsítést illeti, azt hiszem, hogy el kell fogadnunk egy elemet. A kohéziós politika egy nagyon komplex környezet. Különböző szintekről beszélünk, jogszabályalkotás, illetve hatóságok különböző szintjeiről, európai irányelvek, ezeket nemzeti jogszabályokba kell átültetni, aztán a pályázat kiírások regionális szinten, aztán önkormányzat, lehet, hogy mondjuk egy önkormányzat megnyer egy pályázatot, ez ezért ehhez, ezzel pénz jár, és aztán ezért közbeszerzést ír ki. Ezek, ez négy különböző szint, amiről szóltam, és négy különböző szinten a szabályokat lehet, hogy különböző szinten értelmezik vagy használják. El kell fogadnunk, hogy ez rendszer rendkívül komplex. Politikai szempontból a központosítást azért választottuk a központosítást, mert ez a, a polgárok felé nyitott, de el kell fogadnunk azt, hogy egy bizonyos szintű komplexitás bizony létezik. Hogy valamennyire csökkenteni kell a kockázatot, amely összefügg ezzel a komplexitással. Mi az Olaf nagyon támogatjuk a nemzeti csalás elleni stratégiák kidolgozását és végrehajtását, a tagállamok ennek során megfelelő keretet, környezetet hoznak létre a különböző résztvevő szereplőkre vonatkozóan, hogy együttműködjenek ezek, és megvédjék az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Hét tagállam fogadott el nemzeti csalás elleni stratégiát, öten dolgoznak az elfogadáson, és többen pedig elkötelezték magukat arra, hogy elkezdenek dolgozni ezen. Ez egy nagyon pozitív elem, erről eh, tájékoztatni fogjuk Önöket a következő években, mert ez az egyik visszatérő elem. Köszönöm szépen, és gratulálok a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett és köszönöm a, a képviselők hozzászólását, és ezt figyelembe fogjuk venni a munkánk során. Köszönöm. Thank you very much for this. Köszönöm szépen. Nagyon szakértői prezentációt hallottunk. Csofrida asszony kíván-e reagálni a megjegyzésekre? Sì, io volevo aggiungere... Igen, csupán egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy válaszoljak a kérdésekre azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet osztályozni azokat a tagállamokat, akiknél öm, több a csalás, avagy a szabálytalanság. Tehát, hogy kettős bontásra lenne szükség. A bizottság a bizottság arról számol be, hogy valójában erre nincs lehetőség, mert minden attól függ, hogy a tagállamok hogyan és mikor kommunikálták a csalásokat és szabálytalanságokat. Vannak olyan tagállamok, akik több dologról számolnak be, mások pedig kevesebbről. Egyes tagállamokban kettős rendszer van, például Olaszország is, kettős ellenőrzés van, van egy külön olyan szerv, amelynek ez a feladata, hogy az EU-s alapok felhasználását ellenőrizze, más tagállamokban nem feltétlenül van ilyen. Egyértelmű viszonyokat kell teremteni, tehát itt is legyen világos mindenki számára, hogy milyen kategóriák vannak, milyen osztályzás, és vannak olyan szabálytalanságok, amelyekről kiderül hogy az, hogy nem e, csalásról van szó. Észtország, Olaszország például nagyon aktívan számol be a, a szabálytalanságokról és csalásokról. Egyébként Olaszország számol be ezekről a szabálytalanságokról a leggyakrabban, és utána nyomozást is indít, és ezek után általában az szokott kiderülni, hogy nem csalásról van szó, hanem egész egyszerűen arról, hogy túlságosan bonyolult a rendszer, ezért hibák csúsznak be. Nagyon ki kéne hangsúlyozni szerintem azt, hogy a legjobb módja a csalás, illetve a szabálytárság csökkentésének, hogyha leegyszerűsítjük, illetve harmonizáljuk a rendszert. Köszönöm szépen. Akkor ezt a véleménytervezetet, ennek megvitatását most lezárom, és a módosítók benyújtási határideje november 14-e, hétfő 12 óra. És akkor folytassuk a munkát. A következő napi rendi pontunk egy eszmecsere lesz Annalisa Boni főtitkár a a Eurocities főtitkárával. Tegnap a kollégáink Westphal és Olbrich úr beszámoltak a Habitat 3-as kítói konferenciáról ma. Ezt a vitát fogjuk folytatni ami az európai városok előtt álló jövőbeni kihívásokat illeti. Boni asszony röviden beszámol a Eurocities közelmúltbeli tevékenységéről, illetve a Habitat 3-as konferencia eredményeiről, valamint az Európai Uniós Városi Stratégia helyzetéről. Úgyhogy itt most lehetőségünk lesz, hogy eh, a jövőbeni kohéziós politikáról is eh, eszmét cseréljünk, úgyhogy Boni asszonynak megadom a szót. Üdvözlök mindenkit, köszönöm elnök asszony, hogy eh, a Eurocities-t meghívták erre az eszmecserére az önök fontos bizottságának tagjaival. A legfontosabb témák a városi agenda az EU-ban. Tegnap a Habitatról már folytattak eszmecserét, majd én is szólok néhány szót a kiotói konferenciáról, és egyfajta kísértést is érzek, hogy néhány szót szóljak arról, hogy a 2020-on túli kohéziós politikáról is beszéljünk. Tehát a városi agenda az EU-ban az első témánk. Az Amsterdami paktumot május 30-án fogadták el, és 20 éves vita után végezetül megszületett ez a városi agenda. Ez nem egy EU-s városi politika vagy városi agenda, remélem, hogy ez egy jó kiindulási pontja lesz az uniónak ahhoz, hogy fokozza a tevékenységét, az együttműködését a városokkal, és <clears throat> ennek keretében megvalósuljanak a gyakorlatban is az elhatározott prioritások, különös tekintettel az EU előtt álló jelenlegi kihívásokra. A legnagyobb kihívások gyakorlatilag a városokra koncentrálnak, koncentrálódnak. Ha megnézzük a szegénységet, a klímaváltozás, szociális kirekesztést, a menekült válságot, ezek eh, a gondok, ezek a problémák eh, a városok mindennapi életében megjelennek. 12 eh, témaköré épül az agenda, és itt különböző eszközök állnak rendelkezésre. A partnerség a legfontosabb talán, amelynek mentén megvalósulhat ez az agenda. Természetesen még nagyon az elején járunk, hiszen csak májusban fogadták el az agendát, és a partnerségek részben már megkezdődtek 8-9 hónappal ezelőtt is. Itt eh, a jó dolog az, hogy megszületett a városi agenda, és ez a paktum, ez már önmagában egy eh, nagyon eh, fontos eredmény. A regionális főigazgatóságtól komoly segítséget kaptunk, a holland elnökség is nagyon nagy belbedobással a dolog mögött állt. Úgyhogy az együttes fellépés intézményi szinten, illetve a helyi szinten is megnyilvánult, amit a további években is fenn kell tartani. Négy kísérleti partnerség már megkezdte a munkáját, a légminő, levegőminőség, lakáspolitika területén, a szegénység elleni küzdelem területén. Tehát nem túl könnyű még beszámolni az eredményekről. A tagállamokat, a városokat és a bizottságot kell gyakorlatilag bevonni ezekbe a tevékenységekbe, és meg kell találni azt a közös alapot, ami mentén ezekkel a problémákkal szembenézünk. Tehát mindenki részéről komoly erőfeszítést feltételez minden, mindez. Vannak természetesen már tapasztalatok, mayonnaise is taking, ez egy francia mondás. Vannak városok, amelyek nem vettek részt ebben a programban, és azt is meg kell találnunk, hogy hogyan tudjuk ösztönözni a városokat. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy nagy érdeklődést vált ki a városok részéről, és alig várják, hogy leüljenek a tárgyalóasztalhoz, és versengenek, hogy részt vehessenek. Az elnökségek triója is azon dolgozott, hogy városokat vonjon be, illetve hogy oda helyezzük a hangsúlyt, eh, ahol eh, különösen eh, sok várost vagy egy nagy közösséget lehet elérni. Öt város például mondjuk, amely a partnerséget alkotja, ők egy nagyobb közösséget képviselnek, és a fontos üzenetet így juttathatjuk el, illetve indukálhatunk változásokat. A következő négy partnerség koordinációja is már megkezdődött, kiválasztottuk a városokat, és jövő év közepétől egy további négy partnerség indul útjára, úgyhogy 2020-ig 12 partnerség már működni fog technikai segítségnyújtás is rendelkezésre áll egy pályázat keretében. Az Európai Parlament is már bemutatott egy kísérleti projektet, tehát ez érezhető taptató változást fog majd hozni. Ezek a pozitívumok, ugyanakkor más szempontokat is szem előtt kell tartani, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk az eddigi megindult munkát fenntartani, illetve tovább fejleszteni. Szeretnénk bemutatni, hogy ez a paktum valós változást, eredményt hoz a városok életében. Az egyik elem, megállapítottuk, hogy a tagállamok nem különösebben állnak a paktum mellé, itt most nem a városokról beszélek, hanem a tagállamokról, a tagállami minisztériumokról. Egyelőre még nem túl sokan ültek le a partnerségi asztalhoz, úgyhogy nemzeti szinten is igyekszünk majd a tevékenységünket intenzívebbé tenni, és a parlament szintjén is szeretnénk, hogyha nagyobb nyomást helyeznének a tagállamokra, hogy vegyenek részt ebben a programban. Ugyanez vonatkozik az ágazati főigazgatóságokra a bizottságnál. Ugyan a helyzet javul, de a DG Region túl kéne lépni, és az ágazati főigazgatóságokat is be kellene vonni, ugyanis a levegőminőséggel és hasonló kérdésekkel kapcsolatosan például a környezeti főigazgatóságot is be kellene vonni. például a versenyjogi főigazgatóság szerepe is nagyon fontos lehet az állami támogatások kapcsán, vagy a lakáspolitika kapcsán. Itt is a megfelelő szakértőket minisztériumokból, illetve ágazati főigazgatóságoktól be kellene vonni, úgyhogy ez egy figyelemfelkeltés önök felé is, az Európai Parlament felé. A második elem amire szintén szeretnénk felhívni a figyelmet, a következő. Szeretnénk ennek a tevékenységnek az intenzitását fokozni. Az EU ur- városi agendája nem egy kötelező érvényű dokumentum, úgyhogy itt a leg több, amit meg tudunk tenni, egy ilyen paktum létrehozása. Hogyan tudjuk azt biztosítani azonban, például a Eurocities hálózatán belül, hogy a városok is érdeklődjenek ez iránt, miközben nem tudjuk, hogy az ilyen partnerségi tevékenységekből születő eredmények eh, mennyiben fognak majd eh, beépülni az európai jogalkotásba, mennyiben fognak ezek az eredmények változtatni olyasmin, ami jelenleg nem működik, eh, megoldani bizonyos szűk keresztmetszeteket, vagy új EU e jogszabályokat kezdeményezni helyi szinten. A 2014-20-as programban szó sem esik a városokról. Ha viszont megnézzük a kihívásokat, az összes kihívás a városokban jelentkezik. Úgyhogy ez már némileg aggályra ad okot, és szeretnénk, hogyha jobban kapcsolódna az EU jogalkotás, jobban bekapcsolódna. Hogyan lehet a jobb szabályozásra vonatkozó agendát bevonni. Hogyan tudjuk Timmermans alelnök urat is jobban bevonni emellé a folyamat mellé támogatóként? Ugyanis ebből várhatóan a jogalkotás is majd javulni fog. Politikai, intézményi és technikai lendületet kell biztosítani ehhez a programhoz az elkövetkezendő években, és ebben szerintem az Európai Parlamentnek is megvan a szem szerepe, egyfajta monitoring szerepe, annak biztosítása érdekében, hogy ezek a kezdeményezések működő képesek legyenek a városi közösségekben, és hogy az eredmények, a módszerek, amelyek e-, ezekből a partnerségekből megszületnek, becsatornázódjanak a megfelelő döntéshozatali folyamatokba. Úgyhogy én itt a regi szakbizottság tagjainak a szerepére is appellálok, illetve a városi intergroup tagjainak a támogatására, Ez a városi intergroup közös csoport a városokhoz jelent kapcsolatot, és ők is, miután részt vesznek a városi partnerségekben, másokat is tájékoztathatnak ezen partnerségek tapasztalatairól, és egyébként én szerepet látok a parlament egyéb ágazati szakbizottságai tekintetében is. A partnerségek tapasztalatait jó lenne, hogyha a szakpolitikai munkában is figyelembe vennénk, ami a 2020 utáni időszakot illeti. És akkor itt most megemlíteném a kohéziós politikát, ugyanis itt a városi agenda és a kohéziós politika között igen komoly a szinergia a 2020-as időszakon túl is. Tehát a partnerségek tapasztalatait a kohéziós politika kialakításában is figyelembe lehetne venni. A menekültek, a migráció és egyéb kérdések legélesebben a városok számára, a városi polgármesterek számára jelentkeznek. Ezeket nem könnyű kezelni. A partnerségek révén kezelendő ö, problémák ö, hogyan épülhetnek be az egyes szakpolitikákba. Tehát ezek a kihívások, amiket figyelembe kell venni majd a szakpolitikák kialakításánál is, és azt is figyelembe kell venni, hogy mennyi forrás jut el a városokhoz, és hogy a városok mennyiben vesznek részt a prioritások kialakításában, a helyi igények feltárásában, és végezetül az ezeket kezelni hivatott operatív programok kialakításában. És az a második dolog, amit el szeretnénk mondani a kohéziós politikáról, és ez összefügg a partnerségi elvel. A városi agenda egy fő indoka vagy fő elve a partnerségi megközelítés, a tagállamok, a városok, a bizottság és egyéb intézmények együttműködésére van szükség annak érdekében, hogy a gyakorlatban megvalósulhassanak az EU-s prioritások, és ez megerősíti a kohéziós politikát is. Az eddigi programidőszakban ez nem bizonyult sikeresnek. Ha megnézzük a magatartási kódexet, ez papíron nagyon tetszetős, de a városokat nem kérdezték meg a prioritások kiválasztásában, vagy az irányítási kérdésekben annak érdekében, hogy a strukturális alapok hogyan valósuljanak meg a saját területöken. Tehát ezen a területen kell majd együttműködnünk, és ebben számítunk az önök segítségére, hogy ez a partnerségi elv a következő program időszakban sokkal erőteljesebben érvényesülhessen. Mindannyian látjuk, hogy az európai válság összefügg azzal többek között, hogy az EU eléggé messze van a városoktól, a városok mindennapi életétől. Hogyan tudjuk felhasználni a kohéziós politikát, hogy ezt a kapcsolatot az állampolgárokkal és a városokkal erősíthessük? Prioritások, partnerségi elv, a különböző eszközök, az integrált területi eszközök és egyéb eszközök segíthetnek abban, hogy az alapok integrált módon valósuljanak meg, illetve az azokból támogatott tevékenységek. A jelenlegi programidőszak strukturális alap felhasználásainak tapasztalatait hogyan tudjuk majd a jövőben is figyelembe venni, és jobb megoldásokat meghatározni. Ez mindenki érdekét szolgálja, ha a strukturális alapok a gyakorlatban e, hatékonyan valósulnak meg a nagyvárosi területeken. A városi innovatív akció fellépés már sikeresnek tekinthető. És azt is meg kell néznünk, hogy a strukturális alapokat hogyan tudjuk felhasználni az ilyen innovatív tevékenységek támogatására. Nagyon fontos, hogy a nemzeti irányítóhatóságok és a regionális hatóságok is belássák, hogy Ezekből a struktúrális alapokból nagyon sok minden megvalósítható, és itt nem csak a technikai segítségnyújtásról beszélünk, azok számára, akik az alapokat kezelik, vagy azok számára, akik a helyben valósítják meg a projekteket. De nagyon fontos az is, hogy bemutassuk egyelőre ugyanis komoly ellenállás tapasztalható egyes tekintetben a városok részéről, ugyanis úgy érzik, hogy az alapok nem érvényesülnek megfelelően. Végezetül pedig az egyszerűsítés. Erről már részletesebben hallottunk az előzőekben. Ezt a munkát mi figyelemmel kísérjük. A magas szintű csoport munkáját is figyelemmel kísérjük, ugyanis mindenki érdeke, hogy a szakpolitikák egyszerűsödjenek, az állami támogatási eljárások, a különböző beszerzési, közbeszerzési eljárások. Ugyanakkor viszont itt szinkronizációra is szükség van a meglévő rendelkezés, rendeleteket, jogszabályokat elemezni kell, azt is elemezni kell, hogy mi történt az előző program időszakban, ugyanis a 2017 végéig ezt az elemzést le kell zárni, hiszen a program kialakítását azt követően már meg kell kezdeni a következő időszakra. Hát kell gondolnunk, hogy hogy működik Európa hogyan történik Európa irányítása. És talán a vita hangsúlyát is módosítani kellene, és meg lehetne kérni az európai és a nemzeti vezetőket, hogy segítsenek abban, hogy áthidaljuk az EU szakpolitikák és az állampolgárok közötti szakadékot. hiszen a jelenlegi eljárásokon mindenki érdekében javítani kell. Ehhez viszont be kell vonni a helyi közösségeket, az állampolgárokat, és együtt kell működni velük. Ez számunkra a fő prioritás. A városi agenda pedig pontosan eh, ennek szellemében született meg. Ez hivatott biztosítani az EU-s szintű együttműködést, a nemzeti, illetve regionális és helyi szintű együttműködést. Annak érdekében, hogy az európai projekt eh, ne eredményezen egy másik országban is egy Brexithez hasonló eredményt, vagy ne erősítse az Európa ellenes hangokat, és ebben a folyamatban eh, igyekszünk az önök szövetségeseként fellépni. Ezért tehát kérjük, hogy eh, kössünk szövetséget, és eh, kapcsoljuk össze Európát, kapcsoljuk Európát szorosabban az állampolgárokhoz, Jövő évben eh, egy eh, csúcs találkozót szervezünk a városi polgármesterek eh, részvételével, ahol meg fogjuk majd vizsgálni, hogyan tudjuk pozitívabb tudunk pozitívabb lendületet adni a folyamatoknak, és egy kedvezőbb környezetet teremteni mindazok számára, akik hisznek egy erősebb Európában. Szeretnénk önöket is majd meghívni, erre a csúcs találkozóra, és várjuk, hogy a jövőben is együtt működjünk ezekben a kérdésekben. A kiotói konferenciát nem említettem, mert tudom, hogy tegnap erről már ejtettek szót. Ami a lényeg, hogy globális szinten, európai szinten és egyéb földrészek, kontinensek szintjén azt hiszem, hogy elmondható, hogy a dolgok elsősorban a városokban történnek. Itt jelentkeznek a problémák, és a, a megoldások is itt kínálkoznak. Mi az városi agenda keretében Eh, is hangsúlyozzuk a eh, különböző szintek közötti szinergia fontosságát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a lelkesítő prezentációt, illetve a meghívást. Ezt természetesen eh, számunkra is érdekes lesz meghallgatni a polgármestereket. És akkor most megnyitom a vitát. Pressza asszony. Eh. Köszönöm szépen. Köszönöm Eliza Boninak és az Eurocitiesnek ezért a nagyon mély elemzésért, hogy megismerhettük a helyzetet, a városi agendát, a városok szerepét a kohéziós politikában, illetve általánosságban az európai szakpolitikákban. hiszen tudjuk, hogy a városok szerep az összes európai szakpolitikában nagyon fontos. Nem szeretném hosszúra nyújtani, egyetértek önnel abban a meglátásban, hogy nekünk többet kéne tenni azért, hogy a városok városok is kicsit aktívan részt vehessenek ezekben a szakpolitikákban, ők, illetve azt kell elérni, hogy ők kapják a városi célú alapok nagy részét. Fontosnak tartom, hogy a tagállamok, a, rág, a tagállamok, illetve a régiók is úgy dolgozzanak ezen a területen, hogy ez megvalósuljon végül, tehát a tervezésben is ennek meg kell valósulnia, és végül a projekteket a városokban lehessen végrehajtani. De úgy gondolom, hogy a konkrét végrehajtási tapasztalatokat kéne leginkább felhasználni, tehát a városi területekről szerzett tapasztalatokat. Presidente di un intergruppo. Én egy intergrup elnöke vagyok, amely a hegyvidéki, a mezőgazdasági, periférikus, illetve vidéki területekkel foglalkozik. De természetesen a városokkal is foglalkoztam életem során, én is városi vagyok, szeretem én a városokat. A városi szervezetek segítségével azt hiszem, hogy ki lehetne egészíteni a kohéziós politikát. Milyen célokra gondolok, gondolok az Európa 2020-as célokat meg kéne úgy oldani, vagy úgy kéne ezeket létrehozni, hogy lehetőleg hatékonyabban használhassuk fel az alapokat. A városoknak vannak bizonyos prioritásai, a hegyvidékeknek, a vidéki területeknek meg nyilván mások a prioritásai. Kérdezem, hogy a következő tervezési időszakban nem érvelhetünk-e azzal, hogy a koncentráció eltérése miatt a prioritásokat a prioritások esetében hagyjunk szabad döntési teret a régióknak, hiszen eltérő adottságokkal rendelkeznek a régiók, nincsen egy olyan egyen recept, ami mindenki számára jó. például a klímaváltozás elleni harc, illetve a klímaváltozásra való felkészülés mindenkit érdekel, mindenki számára fontos, de máshogy kell ezt megoldani a vidéki területeken, a hegyvidékeken, illetve a városokban. Szerintem ez irányba kéne elmozdulni az Eurocities tapasztalata ebben nagyon fontos lesz számunkra, illetve a következő szabályrendszer felállításakor és a következő stratégiák kidolgozásakor. Európának nagyon sürgős kérdésekre kell választ találnia, Szerintem ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha a városokkal igazi partneri kapcsolatot, és általában az önkormányzatokkal igazi partneri kapcsolatot dolgozunk ki és ápolunk, de a városok nélkül ez elképzelhetetlen. A városokkal való stratégiai partnerség nélkül nem lehet ezeket a problémákat tehát megoldani várjuk az írásos hozzászólásokat is. Még egy dolog, erről nemrég beszéltünk. Vannak, nagyon sokan vannak, akik az egyszerűsítést pártolják, de jó lenne, ha nem csak ezen a csoporton keresztül érkezne erre vonatkozó javaslat, hanem máshogyan is. Tehát ez azt jelenti, hogy szeretnénk önöktől is, a városoktól is közvetlen benyomásokat szerezni, hogy hogyan gondolják az egyszerűsítést, hiszen végül is az önök kezében landolnak az európai alapok. Köszönöm. Zsulán úr következő. Merci, madame la présidente. Moi, voulais mon tour euh, remercier. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném eh, megköszönni az eddigi hozzászólásokat. Azt szeretném tudni, hogy az Eurocity milyen álláspontot képvisel az egyszerűsítés szempontjából. Sokat beszélünk erről a kérdésről ebben a szakbizottságban. Hogyan áll a csoport az ütemtervével, illetve milyen ajánlások merülnek fel, amelyek amelyet kért az Eurocity az munkája során, melyik ajánlások kidolgozására került sor. Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérés? szeretném még valaki hozzászólni? Megadom az szót a bizottságnak. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, az Európai Bizottságtól érkeztem, az Urban Agenda eh, programért vagyok eh, felelős. Nagyon örülök annak, amit Boni asszony elmondott, a legtöbb eh, dolgot osztunk. Egy-két megjegyzést tennék azért még. Az első, tagállamok szerepe. Igaz, hogy az egy az első négy partnerség alatt nem volt elég tagállam, részvevő tagállam, de ezt úgy látjuk, hogy sikerült megoldani, mert a következő partnerségi programban túl sok tagállam volt, úgyhogy csökkentenünk kellett a részvételüket. Most a jövőben lesz tehát elég tagállam. Az Urban Development Group ülésén is részt vesznek ők. Mi szeretnénk a vitát, az eszmecserét a tagállami szintre kiterjeszteni, hogy a tagállamok miniszterei, illetve minisztériumai, illetve önkormányzatai véleményét is megtudjuk. Ez volt az első pont. A második az Európai Bizottság főigazgatóságainak a részvétele. Az a véleményünk, hogy azok a DG-k, amelyek követik ezeket az álláspontokat, ezeket a témákat, ezek aktív szerepet kellene, hogy vállaljanak, például a körforgásos gazdaság, itt a környezetvédelmi főigazgatóság, aztán a, a verseny főigazgatóság, illetve egyéb bizottság, bizottsági főigazgatóságok is, ami a legminőségi partnerséget illeti, itt a környezetvédelem és az energia a DG-k vesznek részt, de van egy um, csoport, amely előkészíti az üléseket, a DG Move, a DG Grow, a DG Research is részt vesznek ezen, úgyhogy mindent megpróbálunk az ő bevonásukra, és ez a célunk, és teljesen egyetértünk azzal, hogy az ő részvételünk nélkül, részvételük nélkül a partnerségek minősége nem lenne olyan jó. A harmadik dolog, ami a garanciát illeti az Urban Agenda végrehajtásában milyen eh, szerepet játszanak a partnerségek. Garanciát nem tudunk adni, mert ez még korai, de eh, figyelembe fogjuk venni az ajánlásokat, ezt garantálni tudjuk nem tudjuk azt garantálni, hogy minden ajánlást végre fogunk hajtani, de garantáljuk azt, hogy valamit teszünk a cselekvési tervvel, megvizsgáljuk ezt. Kik vagyunk mi? Az Európai Bizottság és a jogszabályalkotók, az Európai Parlament és a tanács, úgyhogy nyilván önöknek is nagyon fontos szerepük van ebben. Ezért merült fel az Európai Parlament szerepe is, ez nagyon fontos. Az amsterdami csomag előkészítésében fontos szerepet játszott a parlament is. Az Urban Development Group és a főigazgatók csoportja és meghívást kap és amikor meghívnak bennünket, akkor mindig tájékoztatjuk Önöket. Nyitottak vagyunk, azt gondoljuk, hogy az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepvállaló, hogyha az ajánlások arról szólnak, hogy egy irányelvet vagy egy pénzügyi eszközt meg kell változtatni, akkor ez nem az Európai Bizottság feladata, hanem a jogszabályalkotók feladata. Úgyhogy nekik kell az Urban Agendából valamit kihozni. És az utolsó pont, ami a kohéziós politikát illeti, Tudjuk, hogy milyen potenciája van az Urban Agenda ajánlásoknak a következő programozási időszakra, kohéziós politikai időszakra, és ezért az üzenetünk az, hogy erre kell koncentrálni, hogy az ajánlások eh, minél gyorsabban elkészüljenek. Nem kell minden ajánlást kivárni, mielőtt elkezdjük a munkát, fázisokban dolgozhatunk, először a legsürgősebb témákon, és aztán így folytatva. Ennyi. Tulajdonképpen csak szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, mert elláttak bennünket egy költségvetéssel, amelynek köszönhetően egy titkárságot hozhatunk létre, amely valóban segítségünkre lesz majd, és biztosítja azt, hogy működjön az Urban Agenda. Köszönjük szépen, nagyon hasznos az együttműködés a parlamenttel, és szívesen adunk tájékoztatást a jövőben, és köszönöm szépen, Bóni asszony, öné a szó. A kérdéseket kérjük válaszolja meg. Köszönöm szépen. Amit Mercedes mondott, a vidéki és városi szinergiákkal kapcsolatban egyetértek, mindig is azt mondtuk, hogy eh, ezeket a szinergiákat szívesen megvizsgáljuk, szívesen beszélünk erről. A, emellett a metropolitán vagy nagyvárosi dimenziókra, agglomerációs dimenziót is megvizsgáljuk, mert gyakran ugye az agglomerációban benne vannak gyakran a vidékiesebb vagy messzebb fekvő területek is, és nagy kihívás áll egy agglomerációban a közlekedés megoldás előtt például, vagy a munkaerőpiac kapcsolatban. Úgyhogy tényleg nagyon fontos mélyebbre ható vitát folytatni ezzel kapcsolatban, úgyhogy szívesen együttműködünk önnel, és elküldjük hamarosan az írásbeli álláspontunkat ezzel kapcsolatban. Ami az egyszerűsítést illeti, az egyszerűsítési magas szintű munkacsoport, ami a dolgok jelenlegi állását illeti, négy jelentés készült, az egyik a pénzügyi eszközökről, hogy javítsuk ezeknek az eszközöknek az alkalmazását. Aztán az egyszerűsített költségopciók, ez ugyanis, ahogy már mondtam, egy olyan mérés, amely a jelenlegi, egy olyan intézkedés, amely a jelenlegi jogszabályok részét kép, képviseli, képezi, de általában ezt nem használják ki eléggé, mert vagy nem bíznak a kedvezményezettekben, vagy a végrehajtó hatóságban, nem hiszik el, hogy ezek be tudják tartani a szabályokat, Úgyhogy nagyon konkrét ajánlások vannak ezzel kapcsolatban. Emellett a jelentésben a KKV-k hozzáférésével kapcsolatban e, is fontos pontok vannak a jelentésben, hogy tudunk-e itt segítségükre lenni. A másik pedig társjelentéstevő voltam egy lengyel képviselővel a szabályok túlteljesítésével kapcsolatban. Ez a legszélesebb körű jelentés, azok közül, amelyeket eddig készítettünk, ez tulajdonképpen megvizsgálja a frusztráció forrását, gyökerét, a kedvezményezettek, a regionális, a nemzeti hatóságok frusztrációjának a gyökerét, és megnézi a szűk keresztmetszeteket miért nem használjuk ki a strukturális alapokat, miért nem használjuk ki az egyszerűsítés intézkedéseket, stb. Ehhez ezzel kapcsolatban az volt a gondolat, hogy a szabályok túlteljesítését, amikor is a nemzeti hatóságok túlteljesítik a szabályokat, és ezzel túlszabályozást hoznak létre, ez azért annak is eredménye, hogy az Európai uniós jogszabályalkotás és ennek regionális és nemzeti jogszabályokba való átültetése közötti kommunikáció hibáját is jelenti. Nem minden a nemzeti szintnek a hibája, hanem nagyon bonyolult, összetett a szabályozás, nagyon nehéz mindennek megfelelni, és emiatt a managing hatóságok nehéz helyzetbe kerülnek. Az egyik elem ebben a jelentésben az audit kérdés volt, hiszen ezek a a kezelő hatóságok nem lebonyolító hatóságok nem kérik az egyszerűsítési folyamatot, mert attól félnek, hogyha auditra kerül sor, akkor nem fognak tudni megfelelni minden aprólékos szabálynak. Úgyhogy arra van szó, hogy a nemzeti és a regionális hatóságok tulajdonképpen védik magukat, és ezért szabályoznak túl. Az auditot, az audit az egy nagyon súlyos szűk keresztmetszet. Itt mindenképpen egyszerűsítést kell elérni. És az egyik dolog, ami felmerült, az az volt, hogy kimondjuk, hogy lehet, hogy nincs szükség minden szintre, az európai szinttől a regionális szintig nem kell mindenkinek minden szinten ugyanazokat a projekteket, intézményeket, stb. ellenőrizni, hanem sokkal erősebb szubszidiaritási megközelítésre van szükség, hogy az Európai Uniós szint ellenőrizni tudja az ellenőrző rendszereket és ezek minőségét nemzeti szinten, anélkül, hogy bizonyos projektek részleteibe benne, amelyek a helyszínen történnek, mert ez a nemzeti és a regionális szintek ellenőrzése alá tartozik. Nem kell túlságosan mindenkinek mindent auditálni, ugyanazokat a kedvezményezetteket, akiknek ez hatalmas nagy teher. Még egy kis volumenű projekt esetén is öt szintes auditon kell végig menniük. Tehát ez a szubszidiaritás és az arányosság nagyon fontos. Aztán az állami segítségnyújtás, állami támogatás, illetve a közbeszerzés, ez, ez két olyan politikai részterület, amelyekre nagyon részletes szabályok vonatkoznak. Tehát kb. ezer oldal merül föl a lebonyolító hatóságok, és még egy kis végrehajtónak is szakértelmet kell gyűjtenie ahhoz, hogy hogyan feleljen meg ezeknek a különböző rezsimeknek, állami támogatási rezsimeknek. Ez, ez, ez, ez nem lehetséges, ez, ez nem arányos. Hogy tudjuk biztosítani azt, és ez egy nagyon konkrét ajánlás, hogy amikor az operatív programokat végre jóvá hagytuk, az állami támogatást is jóvá hagyjuk, hogy ne kelljen minden alkalommal ellenőriznie a verseny főigazgatóságnak, hogy most tiszteletben tartják a szabályokat, vagy nem. Hogyha az operatív programot jóvá hagyták, akkor kész, ennyi. Én ez egy nagyon politikai kérdés, ugyanis versenypolitika merül itt fel. Az állami támogatás az egyik illetve a versenypolitika az egyik a legerősebb politikája az Európai Uniónak, de nem egyszerű ezt megoldani, de nagyon konkrét ajánlásokat dolgoztunk ki. A má, ugyanez érvényes a másodlagos rendeletekre vagy szabályokra, az elsődlegesen, az elsődleges jogszabályokkal kapcsolatban közösen ugye társ jogalkotók voltunk, Európai Szociális Alap, ERDF, stb. De nagyon sok másodlagos jogszabály is van, az iránymutatási fejezések, a végrehajtási aktusok, stb. Ez egy nagyon bonyolult szabályozási környezetet hoz létre azok számára, akiknek végre kell hajtaniuk az alapokat. És nagyon sok ilyen iránymutatási jegyzet vagy feljegyzés az auditorok számára kötelező érvényű, és ez is nagyon sok frusztrációt vet fel. Olyan csökkenthetjük a másodlagos szabályozás számát, és biztosít, ugyan biztosíthatjuk azt, hogy az elsődleges jogszabályok elegendő részletességgel szabályozzák a végrehajtók számára is eh, az egyes kérdéseket. Egy másik fontos, eh, fontos elem az, az időzítés. Itt is biztosítaniuk kell önöknek azt, hogy a jogszabályokat minél hamarabb elfogadjuk, hogyha lesz egy új eh, kohéziós politika, mert először is hát azért kell küzdenünk, hogy legyen kohéziós politika, sok tagállam ezt már nem akarja, de hogyha lesz egy új kohéziós politika, akkor biztosítanunk kell, hogy ez időben beinduljon, mert különben ugyanazokkal a nehézségekkel nézünk szembe, mint ma. Ami a bejelentési mechanizmusokat illeti, jelentéstételi mechanizmusokat illeti. A kohéziós politika értékelési mechanizmusa a legerősebb, a leg, legrobosztusabb ami az indikátorokat illeti, például a Digi Regio őrületes munkát tette be vele, a jelentéstétel részleteiben menően, hogy biztosítsa azt, hogy a kohéziós politikát meg lehet védeni, és, meg, és valóban konkrét eredményei vannak. De ezzel egy időben a jelentéstételi, egyes jelentéstételi mechanizmusok egy kicsit túl burjánzottak, és lehetne ezeket egyszerűsíteni, homogénebbé tenni. Ezzel kapcsolatban is megfogalmaztunk konkrét javaslatokat a jelentésünkben. Végül pedig és itt nem csak az én álláspontomról van szó, hanem azt gondolom, hogy mindenki egyetért ezzel. A néhány változtatás, amit be e, amit javasoltunk, ez az omnibus rendeletben szerepel, és hatásuk van a jelenlegi egyéb e, rendeletekre, de rende, rengeteg olyan nem legislatív javaslat van, amelyeket könnyen meg lehetne valósítani, akár már mától, de inkább szándék kérdése ez minden szinten a rendszer az európai, nemzeti, regionális, helyi szinten szándék kell erre. Tehát mindenkinek a jó szándékára rá vagyunk utalva, hogy mindenki részt vegyen ebben, és közös érdekünk ezt a politikát egyszerűbbé tenni, még az európai választások előtt, még mielőtt a polgárok már teljesen feladják a pályázatokon való részvételt, mert túl nagy, túl burjánzott az adminisztráció. A következő jelentés, zárásként még ennyit elmondanék, az auditokról szól majd, és akkor egy sokkal nagyobb részletekbe menően meg tudjuk nézni, hogy hogyan, tud, hogyan lehetne a munkának ezt a területét javítani. Szívesen részt veszek a további vitában, hogyha még további részletekre van szükségük. Köszönöm szépen, akkor ezt a vitát lezárom, mondja az elnök. Köszönöm szépen a részvételét, és bármikor szívesen várjuk itt a regi szakbizottságban. Akkor a következő napi rendi pont egy véleménytervezet Omázsé úr készítette ezt. A külső fizeken halászó flották kezelése a legkülső régiókban. 2015 2015. novemberében a Halászati Bizottság a tengeren túli régiókba küldött egy delegációt, és az egyik legkülsőbb régióba. A follow a Halászati Bizottság egy saját kezdeményezésű jelentés elkészítését döntött el. A külső vizeken halászó flották kezelése a legkülsőbb régiókban. Ez egyik legfontosabb a gazdasági fejlődés szempontjából a regi úgy döntött, hogy véleményt készít, és Omársi urat jelöltek ki jelentést levelek. Úgyhogy most kerül sor az első eszmecserére. A vélemény eh, tervezett eh, bemutatását november 29-ére tervezték. A halászati bizottság márciusra tervezi elfogadni a jelentést. A másik úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban, első eszmecserére kerül most sor. Azzal a jelentéssel kapcsolatban, amit a halászati bizottság fog kidolgozni, az ultraperiférikus régiókban működő flottákkal kapcsolatban, mi pedig véleményt fogunk majd megalkotni. A halászati bizottság Úrik Rodüst elnökségével novemberben egyébként Reunion szigetén járt, egy missziót vezetett. A halászati bizottság tagjait én is elkísértem, és azzal a kezdeményezéssel élt ez a misszió, a misszió tagjai, hogy ezt a jelentést kezdeményezzék. Miért került erre sor? Azért, mert arra a meggyőződésre jutottak a misszió tagjai, hogy az ultraperiférikus területeken a halászatot korlátozzák, illetve bizonyos korlátoknak, korlátokkal kell szembenéznie, és jó lenne optimalizálni ezt a problémát. Az lenne tehát a cél, hogy a blokkoló helyzetet megpróbáljuk feloldani, és javítsunk egy kicsit a szabályrendszerem. Engedjék meg, hogy néhány számadatot a rendelkezésükre bocsássak azzal kapcsolatban, hogy miről is van szó valójában. a francia, spanyol és portugál hajók száma birtokok ultraperifikus esetekben körülbelül 2 millió négyzetkilométert jelentenek. Az Európai Unió az, az, hogyha, az Európa, hogyha ezt levonjuk, akkor azt gondolhatnánk, hogy ez a halászati flotta a leghatékonyabb az Európai Unióban, de sajnos pont az ellenkező részről, eh, pont az ellenkezőről beszélhetünk, hiszen ez a legkevésbé fejlett halászati flotta az Európai Unióban. De a hal, a, az a halászat, de a partmenti halásad 91%-ot tesz ki az összes helyi halászatból. Ezt azt gondolom, hogy egy nagyon szignifikáns adat. Ez azt jelenti, hogy az összes halászott fajta körülbelül 2 millió tonna, ez 0,5%-a mindannak, amit kifogtak az indiai óceánon ugyanebben az évben. A fogás többi része, tehát a kifogott halak többi részét pedig vagy egyéb európai, vagy külföldi flották fogták ki. Ez azt jelenti, hogy az ultraperifikus régiók halászata nagyon nehéz helyzetben van, de mi, mint európai intézmény, fel kell, hogy tegyük a kérdést, vajon milyen a teljesítménye azoknak a beruházásoknak, amelyeket már évek óta szentelünk az ultraperiférikus régióknak, amikor is erre a tragikus felismerésre jutunk, mint amit a misszió alatt is megtettünk. biztos úrral is, az előző, mind a két érintett biztossal, illetve Juncker úrral is mindenképpen egyeztetnünk kell. Ez utolsó esélyünk arra, hogy a szabályrendszert meg tudjuk változtatni, hogy végre a beruházások hozzájáruljanak a fejlesztéshez, a fejlődéshez. Nyilván nem a halászati bizottság jelent, munkáját kívánjuk elvégezni ebben a, ebben a véleményben. Sok mindent lehet elmondani a halfajtákkal kapcsolatban, a halászati módszerekkel kapcsolatban, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi a, fejleszt, a regionális fejlesztési kérdésekkel foglalkozunk. Én nagyon jól együtt tudok működni Ulrike Ródusz kollégával. Remélem ez a jövőben is folytatódik, és a cél az, hogy a különböző jelentések, vélemények kiegészítsék egymást. Ami a Régi Szakbizottságot illeti. Úgy vélem, hogy arra kéne törekednünk, és már el is kezdődött ez a munka, elkezdjünk azzal foglalkozni, hogy a helyi hatóságok eh, hogyan foglalkoznak a halászat kérdésével. Tehát a helyi önkormányzatoknak kell az infrastruktúrális befektetéseket eh, eh, át felülvizsgálni, megfigyelni, meg kell nézni az, hogy a halászat és az ehhez kapcsolódó gazdasági tevékenységek a hal a halak feldolgozásával, forgalmazásával hozzájáruljanak a munkahelyteremtéshez. Elég hihetetlen helyzet alakult ki, az ultraperifikus területeken importáljuk a halat. Bár még mindig nagyon sok a hal az ottani vizekben. Sokszor nagyon távoli vidékekről kell importálni a halat, mert nincsenek meg a megfelelő struktúrák, feldolgozó struktúrák a helyszínen. Tehát nem épült ki az iparág teljes egésze, a halászat, illetve a ö, szupermarketek polcain lévő haltermékek között. Ez azt jelenti tehát, hogy a regionális önkormányzatokat és a tagállamokat afelé kell vezetni, hogy egyre több infrastruktúrát támogassanak, illetve ruházzanak be ilyen terület, ilyen struktúrákba, például kikötőkbe. Kostadálnom kell, hogy több millió eurót fektettek már be az a különböző kikötő infrastruktúrákba, például különböző kapukba vagy konténerekbe, amelynek célja az importál, az import, de a kis hajók, a kis halászhajók befogadására, ezeknek a munkájának megkönnyítésére semmiféle beruházás nem történt, pedig pontosan erre lenne szükség. Például meg lehetne oldani azt is, hogy egy másik szomszédos szigetre szállítsák el a, hajat, a halat, ahol van feldolgozó üzem például. A regi szakbizottság kompetens abban, hogy megvizsgálja a, erre vonatkozó szabályokat. A következő a helyzet. Tiltjuk az ultraperiférikus régiókban azt, hogy megújít, megújítsák a halászati flottát, ez a, ugyanaz a ö, szabály vonatkozik rájuk is, mint az összes EU-s halászati forra, ö, flottára. De nálunk különleges a helyzet. Eltér az EU többi részéről. 0,5%-ról beszéltem. Ennyi a mi halászaink részesedése az Indiai óceánban kifogott halakból. Nézzük, hogy mibe is áll össze a közös halászati politika. Nos, úgy gondolom, hogy természetesen kérdés nem fér ahhoz, hogy a fenntarthatóság elvét be kell tartani az ultraperiferikus régiókban is, de meg kell találni a különböző kompromisszók lehetőségét, a 49-es cikkre vonatkozóan például. Különböző feltétel rendszereket, hogyan lehet feloldani a túlságosan szigorú szabályokat, hogyan lehet feloldani fel ö, oldani azért, hogy a ö, helyi halászat, tehát a partmenti halászat, kis halászhajókkal ö, prosperálni tudjon. Ez egy nagyon fontos kérdés a helyieknek. Szerintem ennek a partmenti halászatnak kis halászhajókkal van jövője, A 349-es cikk nem szabad, hogy ahhoz vezess, vezessen, hogy eltérjenek az ultraperiférikus periférikus régiók a nagy vezérelvektől, mint említettem, például a fenntarthatóság elvétől, és ez igaz a halászatra, illetve a mezőgazdaságra is. Ezt szeretem volna elmondani a témával kapcsolatban az elnök asszony említette, hogy mi a, az ütemterv. Nagyon örülnék annak, hogyha minden kollégától kapnánk valamiféle inputot, és természetesen bármilyen kérdésre szívesen válaszol. Thank you. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevőkkel kezdjük. Ponga úr. Or is yours. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövidre tudom fogni. Először is szeretnék köszönetet mondani Yunus, úr, Yunus Omarzsi úrnak az elvégzett munkáért, és hadd mondjam el azt, hogy nagyon nagy örömmel fogok vele együttműködni ebben a témában. Tehát a halászati flották és a a halászati flották kérdésében az ultraperiférikus régiók, régiókban. Úgy gondolom, hogy a halászat nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az ilyen régiók fej, fenntarthatóan fejlődjenek. Ehhez azt kell, hogy a halászokat segítsük, mert az ultraperiferikus régiók helyzete, helyzete különleges szabályokat igényel, ahogy erre Zsi úr is utalt, és utalt a 349-es cikkre is a szerződésben. Én a mai nap során egy konferenciát szervezek a halászat témájában. Az ultraperiferikus régió halászat, halászati szakemberei találkoznak majd. 12 óra 30-kor kezdődik ez, a 6Q1-es teremben, tehát a Jan 6Q1-es teremben. Kedves barátaim, kedves kollégák, mindenkit szeretettel meghívok erre a konferenciára. Itt megismerhetik, hogy milyen is a halászat a mi ultraperiferikus régióinkban. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönjük a meghívást. És most Bresszó asszony, a, ki Moszkur úr véleményét fogja tolmácsolni, az árnyék árnyék jelentéstevője. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést. Ki kell mentenem Manescu urat, akit én fogok most itt képviselni, akit itt hagyott, megbízott engem azzal, hogy adjak át egy szöveget a jelentéstevőnek az ő nevében és az én saját nevemben is szeretnék köszönetet mondani a jelenté üleménytevő készítőnek. Nagyon világos és nagyon fontos ez a javaslat. A mi szakbizottságunknak bizony van szerepe ebben a témában. A az emiatt is fontos, hogy a véleményünket megosszuk ezzel kapcsolatban, a legkülső régiókkal kapcsolatban. Manaszku ö, úr szövege itt van nálam, de én magam is foglalkozom a hegyvidéki területtel, a legkülsőbb régiókkal is, úgyhogy engem is nagyon szenvedélyesen foglalkoztat ez a téma. Ami az európai stratégiát illeti a legkülső régiókban, ez elengedhetetlen. UNESCO úr, utal ezekben a régiókban, a legkülső tengeri régiókban a halászat fontosságára, hiszen ez munkahelyet teremt, illetve a fenntartható területfejlesztéshez is hozzájárul nem nagy halászflottákról van szó, hanem inkább a hagyományos halászati tevékenységről, ami nagyon fontos a területfejlődés vagy fejlesztés szempontjából ezen, ezeken a területeken. Monaszku úr emellett utal arra is, hogy a legkülső régiókkal kapcsolatban piaci lehetőségekről beszélünk, de más a logika a tengeri régiók nagyon fontosak, a tengeri jelleg nagyon fontos ezekben a régiókban, tehát van helyi fejlesztési lehetőség, és ez kulcsfontosságú pont a legkülső régiók területfejlesztése szempontjából. Az ön jelentésének a központi eleme a következő. Biztosítani kell azt, hogy ez a potenciál valódi fejlődési alakuljon, tehát ne csak potenciál legyen, hanem fejlődés legyen ebből. Ez még nem történt meg mindenütt. Egyes régiókban, mint például a Kanári-szigeteken ez jobban működik, más régiókban azonban még nem sikerült. ami valóban katasztrófa lenne, az az lenne, hogy, ezek a poten- hogy ez a potenciál nem tudna kivirágzani. Fel kell mutatni, hogy hogyan lehet konkrétan túllépni az akadályokon, leküzdeni az akadályokat, a valódi fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében. A halászati, régió, a halászati politika segítségével a legkülső régiókban. Köszönöm szépen, át fogom adni e, az feljegyzést tehát, de minden esetre örülök, hogy részt vettem ebben a vitában. Köszönöm szépen, Luer úr. Thank you, Madam Chairman, and... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is Köszönöm a jelentéstevő munkáját ezzel a véleménnyel kapcsolatosan, ami a regionális kontextusban egy rést hivatott betölteni. A néppárt is tisztában van azzal, hogy a külső, legkülső régiók halászai gyakorlatilag a 70-es, 80-as évek óta semmiféle finanszírozásban nem részesültek a közös halászati politika keretében, a 90-es években sem. Úgyhogy lehet, hogy itt az adófizetői pénzek nem feltétlenül jó megtérülésű felhasználása volt az akadály, és azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk, tudunk tovább lépni, miközben a költségvetési kereteket is tartjuk. Az ECR egyébként azt is megvizsgálná, hogy a helyi kezdeményezéseket hogyan lehetne felhasználni megoldásként. Helyi akciócsoportok és helyi stratégiák már hoztak bizonyos változásokat egyes helyeken. Úgy érezzük, hogy még Számos teendő van helyi szinten is, a helyi résztvevők bevonásával, mint ahogy az Cities képviselő is az előbb ezt elmondta. Tehát a helyi szinten kellene feltárni az igényeket, és minden érintettet be kellene vonni, és a jelentésben ennek is külön hangsúlyt adni, ami biztos, hogy így lesz. Néhány aggályt, illetve kifogást is szeretnénk a frakciónk nevében felvetni, ahol kompromisszumokra lenne szükség. Már régóta ellenezzük a legkülső régiók kezelését, ahogy ez a 349-es cikkben szerepel, az földrajz, a klíma, illetve a helyi gazdasági helyzet szempontokat figyelembe véve. Ezt mi az ebben a cikkben foglaltakat nem tartjuk méltányosnak, ugyanis más régiókra is vonatkoztatható lenne a periferiális, periferikus jelleg. Tehát ezért mi egy olyan definíciót javasolunk, ami egyébként Eh, úgy érezzük, hogy jobban tükrözi a lényeget eh, szemben a jelenlegi szavazás szerinti legkülső régiókkal. Úgyhogy reméljük, hogy a regény egy olyan véleményt fog kialakítani, ami a 349-es cikk jobb alkalmazását teszi lehetővé. Ezen kívül hagályosnak tartjuk az új POSEI programot, ami kifejezetten a halászatra, illetve a flották megújítására vonatkozik a legkülső régiókban. A bizottság a korábbi ilyen rendszert az MFF-ben kívánta érvényesíteni, és mi úgy látjuk, hogy további segítségre, támogatásra is szükség van, de lehet, hogy ez egy további bürokratikus réteget, szintet jelentene csak. Ezen kívül figyelembe kellene venni az EU költségvetést, külső költségvetést, és meg kell vizsgálni, hogy a különböző források hogy fognak bekerülni a költségvetésbe. Úgy tűnik, hogy ez ezzel kapcsolatos agályokat nem vették elően figyelembe. Junis minden esetre köszönöm a jelentést, és reméljük, hogy gyümölcsöző lesz a továbbiakban az együttműködésünk. további árnyékjelentés tevőket nem látok, úgyhogy Krell asszonynak adom meg azt, köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem túl sokat értek a halászathoz, de esetre egy kérdésem lenne a jelentéstevőhöz. A bevezetőben említette, hogy a legkülső régiók igen gazdagok halakban. És néhány évvel ezelőtt azonban a halászok arra panaszkodtak, hogy nagy halászflották Spanyolországban vagy máson nemzetközi vizeken nem fenntartható módon halásznak, és aztán a partvidéken értekesítik azt a, a legkülső régiókban. Ez ha valóban így van, akkor esetleg a véleményben erre is utalni kéne, nevezetesen, hogy a fenntartható halászat is a regionális politika része, és a halászati szakbizottságban is hangsúlyt kéne adni annak, hogy a regionális fejlesztésekben ezt a szempontot is érvényesíteni kéne. Köszönöm szépen! A főigazgatóság viselejtében nem látok senkit. Elnézést, a DJ Murray kolléga még nem ért ide, útban van. Sajnálom, mondja az elnök asszony. Minden esetre majd őt, őket is bevonjuk a vitába, amint a jelentés bemutatásra, benyújtásra kerül. Merci vous tous pour euh, vos remarques. Köszönöm szépen, köszönöm szépen mindenkinek az érdekes megjegyzését és hozzászólását. Ezek 1990-ig ezek a legkülső régiók nem kaptak támogatást az Európai Uniótól beruház, a, a, arra, hogy beruházzanak halászati flottákba, és csak csak 90-ben eh, kezdődött el ez a támogatási folyamat számukra. Eh, abban a pillanatban kezdtek támogatást kapni, amikor megkezdődött a a fenntarthatósági intézkedések eh, bevezetése. Tehát számukra ez egy kettős teher, én többször hangsúlyoztam már, hogy nem arról van szó, hogy ne tartanánk be a fenntarthatósági szabályokat, hanem arról van szó, hogy be kell hozni a lemaradást, és úgy kell a támogatást megvalósítani, hogy ez hozzá tudjon járulni a regionális és a helyi fejlődéshez. Nagyon sok érdekes dolog elhangzott, főleg például az a kapcsolatban, hogy szükséges egyszerűsíteni a szabályokat. Látjuk, hogy ez hogy működik és hol működik. Valódi halászati hálózatot kell létrehozni, illetve láncot, halászati láncot, de a rendelet viszont nagyon bonyolult, nagyon komplex, és nagyon nagy békjukkal is ellátja a kedvezményezetteket. Előfordul, hogy hogy a e, halászok nagyon elszigetelt helyzetben maradnak, és nem tudnak belépni ebbe a láncba, e, ebbe a támogatási lehetőségbe, amely lehetővé tenni ennek a halászati láncnak a kialakítását és a helyi fejlesztést. Ismerem az LKR e álláspontját a 349-es cikkel kapcsolatban, ez nem új, de azt gondolom, hogy végig kellene gondolniuk önöknek is, hogy a legkülsőbb régiók valamennyire a avantgárd szerepet játszanak, hiszen ők mutatják meg, hogy mi mindenre van szüksége az Európai Uniónak hiszen eh, teljes mértékben figyelembe veszik, figyelembe kell venni a speciális adottságaikat. Nem gondolom, hogy eh, az egységes megoldásokban kellene keresnünk az Európai Unió jövőjét, mert ez nem a teljesítést és a teljesítményt támogatja. A déli féltekén a Teljesen más eh, a helyzet a halászati szempontból, mint az északi féltekén. Mégis minden rendeletet egyformán akarunk létre ö, megvalósítani. Ezeket a rendeleteket azonban az északi féltekére, vagy az északi féltekét szem előtt tartva dolgoztuk ki. Amikor a rendeletek kidolgozására sor került, akkor a a földközi tengeri térségre, az északi atlanti régióra gondoltunk. Most azonban ezek a szabályok a Karib-szigeteken, illetve más szigeteken is alkalmazandók, és ez néha abszurd. A 349-es cikk itt hasznos, mert lehetővé teszi azt, hogy amikor egy szabály abszurditásával kerülünk szembe, akkor ezt ki tudjuk igazítani. Biztos vagyok benne, hogy az EKR, ami, ami az EKR mm, véleményét illeti, az európai szabályok alkalmazásával kapcsolatban. Ők is úgy gondolhatják, hogy ez a 349-es cikk alkalmazása egyéb helyzetekben is inspirációt jelenthet, például a hegyvidéki területeken. E, néha nagyon e, eltérő adottságok merülnek fel, E, és nagyon abszurd helyzetek merülhetnek fel, amelyek szükségesé tehetik egy rendelet másként való alkalmazását. Ami a fenntarthatóságot illeti, ez nagyon fontos. Konz, Konstanz ugye mondta, hogy ő nem halászati szakértő, de hadd mondjam el, hogy azok a szabályok, amelyek a halászati politikában szerepelnek, ezek e-, az összes európai flottára érvényesek. Nem tudom, hogy a DG már képviselője itt van-e, tehát az ő figyelő szemük rám vetődik nyilván, mikor beszélek. Tehát ezek a szabályok minden európai flottára vonatkoznak, hogyha nem tartják be a szabályokat, szankciók vonatkozhatnak ránk, rájuk. megállapítottuk, hogy voltak olyan flották, amelyek nem tartották be a szabályokat. Van egy másik probléma, amely a fejlesztési, regionális fejlesztési bizottságot érinti, ezek a halászati egyezmények kérdései, amely egyezményekre a többi országgal kerül sor, főleg az alkácsi országokkal. És ott is a legkülső régióknak hátat fordítunk. Úgyhogy a közösségi politika koheren, koherenciája nagyon fontos lenne. Hogyha azt szeretnénk, hogy a beruházások, amelyekre sor került, lehető legoptimálisabbak legyenek. Nincsen kiegészítő finanszírozási kérés, nem hallottam e, erről, erre kérést, vagy igényt sem a politikusoktól, sem a legkülső régió képviselőitől. Most ma csak arról van szó, hogy a jogi rendeletei blokádot megszüntessük, amely érinti a halászat fejlődését. Végül pedig azt hallottuk, bár eh, azt mondta, hogy tulajdonképpen mindannyian szigetek vagyunk a tenger a tengeren, a regionális, ezen országokban, az érintett országokban a szigetek helyzete meghatározó, ami a munkanélküliségi rátát illeti akár 6 60 százalékra is rúghat ez, például a Reunion szigeten, a fiatalok körében, Martinik és Guadeloupe sincs jobb helyzetben, úgyhogy a mi hibánk is, hogy nem sikerült biztosítani ezeknek a régióknak, szigeteknek a fejlődését. Nagyon fontos, hogy mindenki számára megelégedést okozó vagy húzó politikát dolgozzunk ki, és a pénzügyi támogatást erre fordítsuk. A teljesítmény központi, központú eljárás nagyon fontos, és biztos vagyok benne, hogy a Roduszt jelent, Roduszt jelentés, Úrike Roduszt jelentése fontos lépés lesz e felé. Köszönöm. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Akkor az eszmecserét lezárjuk ebben a témában, folytatjuk a munkát. Ők majd akkor vesznek részt a vitában, amikor a véleménytervezetet vitatjuk meg. A következő a koordinátorok döntéseinek elfogadása. Tegnap délután találkoztak a koordinátorok, és e-mailben megküldtük a határozatokat tegnap este. Ezet, ezeket el tudjuk-e fogadni? Roy úr kér szót. Még nem nyomtattam ki, de ahogy így visszaemlékszem, két dolgot említenék. Az omnibusról váltottunk szót, illetve állapodtunk meg három konklúzióval kapcsolatosan, tehát a neveknek meg kell, a névnek meg kell jelenni az anyagban, a regi jelentéstevő lehetne talán, tehát mint jelentéstevő, ez lenne az első. Másodszorban a néppárt javaslatával kapcsolatosan mi történt tegnap az ezzel kapcsolatos kérdésünk kapcsán. A jegyzőkönyvben az szerepel, hogy mindenki reagálhat a kérdésekre, és a következő koordinátori ülésen majd tovább lépünk. Ez egy no speed megközelítés. Nyilvánvalóan a kérdésekre mindenki reagálhat, de Ettől függetlenül a tervezet, vagy az állásfoglalás tervezetet a következő regi ülésen be lehet mutatni. A módosításokra van lehetőség, és ezt követően lehet lezárni. Ennyit kívántam hozzátenni a napirendhez, mégpedig azért, hogy ne veszítsünk lendületet. Egyébként a kérdéseket az utolsó pillanatban, még akár februárban is módosítani lehet. Én most jövök az Econ üléséről, ott egy hasonló állásfoglásról szavaztak, és ők úgy döntöttek, hogy a kérdésekről is szavaznak, ami demokratikusan kiegyensúlyozott, illetve átlátható tehát jó lenne hozzászólásokat, megjegyzéseket kapni a kollégáktól. Úgyhogy itt a kollégákhoz fordulok, hogy az ő véleményük mi ezzel kapcsolatosan. Még van egy óránk. So let's work. Úgyhogy dolgozzunk. Let's work on your uh, oral question. A szóbeli kérdésekre vonatkozóan folytassuk most a munkát. Nem, ezt ma nem tesszük, mondja az elnök asszony. De most minden esetre ezt napirendre kéne tűzni. Igen, értem. Ugyanis a szövegre mindenki reagálhat, és hogy majd a következő alkalommal döntünk. Ez szerintem nem a helyes hozzáállás. Elnök asszony, értem. Ami az első pontot ért, illetve én egyet értek, tegnap is említettem a koordinátorok ülésén, hogy elfogadjuk a négy pontot a levélhez, ezen kívül a javaslatunkat is bevesszük, tehát a jelentéstevők neve szerepelni fog a listán. A titkárságtól tudom, hogy ez így került be a jegyzőkönyvbe. Nem, a regi részéről a szerző nem jelenik meg. Én a jelentéstevő szót szeretném először látni, és a nevet. Ha jól tudom, a titkárság az 54-es szabály szerint jár el. Minden esetre mi megpróbálunk az 54-es plusz szabályunkat, vagy plusz plusz plusz szabályunkat kialakítani. Ezt gondolom, hogy ön is tudja, mint jelentéstevő. Úgyhogy kérem, fogadjuk el, hogy az 54 plusz plusz plusz szabály a koordinátorok esetében azt jelenti, hogy a mi jelentéstevőnk szerepel a jelentéstevők listáján. Ez a koordinátorok megállapodása. Ami a második témát illeti, a szóbeli kérdést, illetve annak tervezetét. Tegnap úgy döntöttünk, hogy elfogadjuk azt, hogy ezen tovább folytatjuk a munkát a regén belül, és mi kedvezményezünk, köszönhetően a néppárti képviselőknek. Tehát mi kezdeményezzük a regi részéről ezt a szobeli kérdést, illetve majd az állásfoglalást. Ebben döntöttünk tegnap, és említette, hogy én is nyitott az előtt, hogy módosítások, javaslatok érkezzenek ehhez az összes frakció részéről a regiben. Ez így helyes? Igen, ez így helyes. De én többet mondtam, én azt mondtam, hogy Miután egy szöveget kértek tőlünk, állásfoglalási szöveget, és így a szövegtervezetet meg tudjuk alkotni, mert egyébként egy-két hónapot csúszunk. Négy koordinátor van jelen. Ha a többi kolléga egyetért, akkor a jegyzőkönyvet így fogjuk majd összeállítani, nevezetesen, hogy mi dolgozzuk ki a szóbeli kérdést, és minden módosító elfogadható. Ez tegnap így hangzott el, és a, az állásfoglalás előkészítését pedig tovább folytatjuk. Igen, ez pontosan a kérdésem. És a titkárságtól gondolom majd valaki segíteni fog. Elnök azt mondja, igen, a szokásoknak megfelelően az, akkor ez így elfogadható, köszönöm szépen, és akkor ezzel a módosítással, korrekcióval majdnem mi is férfiasodunk, mondja az elnök asszony, Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Akkor tehát ezzel a, ezekkel a korrekciókkal elfogadjuk a jegyzőkönyvet a koordinátorok üléséről. Egyéb kérdések, napirendi pontok nincs, ez hihetetlen, és még emlékeztetőül a következő ülésünk november 29-én egész napos ülés, ez egy keddi nap reggeltől estig. Köszönöm a tolmácsok munkáját. Mikor szavazunk délután? Nincs mikrofon. The votes will... Három órakor lesz a szavazás. I close the meeting. Thank you.